felolvasnám a 17 új kolléga nevét, a holland kollégán kívül. Nem sokára meg is jelennek majd. A kollégák itt vannak a teremben, megpróbálom világosan, szépen kiejteni a neveiket. Angolul folytatja az elnök. Tehát üdvözöljük, kérem szépen, üdvözölni szeretnénk az új tagokat Bulgáriából. Svetoslav Hristov Malinov, Spanyolországból Vicente Miguel Garces Ramon, Spanyolországból Vicent Miguel Garces Ramón, Dolores García Hierro Caraballo, Eva Ortiz Villeja, Salvador Ceduyala Bart. Négyen Spanyolországból, Franciaországból két tag, Yves Cochet és Jean Roatta. Olaszországból Gino Trematerra. Letországból Kárlis Szadulszkis, Máltából, József Kjuséri, Ausztriából, Ewald Stadler, József Weidenholzer, Lengyelországból Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Szlovéniából Zofia Mazej Kukovics, Svédországból Amelia Andersdotter, Jens Nilsson. Az Egyesült Királyságból Anthea McIntyre. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák! Üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben, Üdvözöljük Önöket a kemény munkánkhoz, és minden jót kívánok Önöknek! Hölgyeim és uraim, most pedig további közlemény. A tanácstól egy kérvényt, indítványt kaptam méghozzá 142-es szabályzati cikk nevében. Sürgősségi indítványt terjesztettek be